So, ich bitte alle Kollegen, die Plätze einzunehmen. Kérek minden kollégát, hogy foglaljon helyet. Kérem, készítsék elő szavazókártyáikat, rögtön kezdünk. Also wir stimmen jetzt gleich als erstes ab. Ich lese nochmal vor die Reihenfolge. Lebens első napi rendi pontok, a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint egy speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek, Rész kolléganő, aki éppen megérkezett az illetékes előadó. Utána szavazunk a jogalkotási felhatalmazásról és a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követéséről. Ez a jó magam jelentése. Utána következik az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatai és a 2001 per 20 per EK irányát hatályon kívül helyezése. Utána az innováció a fenntartható növekedésért az európai biogazdaság érdekében, majd pedig a rádióaktív anyag fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszere tárgyában fogunk szavazni Romána Jordán véleményéből, véleményéről. Ahogy látom, minden kolléga megérkezett, akkor el is kezdjük a szavazást. Tehát a RIZ jelentés az első eh, tárgya a szavazásunknak egy blogban való szavazás az 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 2-es számú módosító indítványokról az első. Aki támogatja, az emelje fel a kezét. Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Hatos módosító indítvány ki van mellette? Ellene tartózkodók úgy szintén elutasítottuk. Ezzel átérünk az záró szavazásra, ezt elektronikus úton tesszük meg, ahogy szoktuk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 32 igen, szavazata nulla, nem szavazata és nulla tartózkodással gratulálunk Ríz kollégának. Áttérünk a következő jelentésre. Ez az én saját magam jelentése Eh, amit megkaptam. Első módosító indítvány ki van mellette. Itt eh, részenkénti szavazásra kerül sor. Tehát első, eh, első rész mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodók, elutasítottuk. Második rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második módosító indítvány ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító mellett ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes módosító szóbeli kiegészítéssel. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk az ötös módosítóra, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hatos módosító mellett ki van? Het, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Átérünk az elektronikus zárószavazásra a véleményről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás hiányában elfogadtuk. Folytatjuk a munkát a vastag, vaskos szavazó listával a Vilmot jelentéssel kapcsolatban. Rögtön kezdjük is. 181-es módosító ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 182-es, 186-os mellettük ki van. Ki ellenzi őket? Tartózkodók elutasítottuk őket. 15-ös módosító mellett ki van ellene tartózkodók nem világos, akkor elektronikus ellenőrző szavazást tartunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 igen, 22 nem szavazattal elutasítottuk. Elutasítottuk. Nem működik a szavazógép? Kérem, akkor üljön át máshova. 183-as mellett ki van? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 184-es mellett ki van? Ellene. Tartózkodók. Nem világos, elektronikus ellenőrző szavazást Tartunk 180. Négyesről mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 185-ös a szavazás tárgya, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os 26-osról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 187-es okafogyottá vált, nem, mégiscsak szavazunk róla, tehát ki van mellette ellene, tartózkodók elutasítottuk. 188-as, 189-es együtt, ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodók, nem világos, elektronikus ellenőrző szavazást tartunk a 188 189-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket. 16-os ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 190-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 180, 191-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 192-es. Ki van mellette? Nem erről nem kell szavazni. A következő a 193-as, amiről szavaznunk kell, tehát 193-as és Imko 28-as ki van mellettük ellenük, tartózkodók elutasítottuk őket, 194-es ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. 195-ös mellett ki van? Ki ellenzi? Tartózkodók elutasítottuk. 196-os mellett ki van? Ellene tartózkodók elutasítottuk. Tízes kompromisszumos módosító. Ellenőrizzük az előzőt? Rendben, a 196-os ellenőrzését kérik. Rendben, köszönöm. Megnyitom a szavazást Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes kompromisszumos a következő. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 198-as mellett ki van. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, a 198-ast ellenőrizzük elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 29-es okafogyottá vált, 199-es jön ki van mellette. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 200-as A 205-ösről kell szavaznunk, ki van mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 201-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Nem világos. A 201-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 202-es, 204-es, Imco 30-as együtt képezik a szavazás tárgyát, ki van mellettük, ki ellenzi őket. Ugyanazzal a többséggel fogadtuk el őket. Áttérjünk a 210-esre. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 209-es. Mellett ki van? Ellene tartózkodók elutasítottuk. A 10, tehát a 17-es jön, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadtuk. ...211-es mellett ki van. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 207-es mellett ki van. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 212-es mellett ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk, 18-as mellett ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk, 213-as mellett ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk, 215-ös mellett ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk, 216-os mellett ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk, 218-as mellett ki van. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 217-es mellett ki van. Ellene, tartózkodók nem világos, leellenőrizzük a 217-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a 219-es jön ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítató 220-as mellett ki van. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszumos javaslat. Ki van mellette? Ellene ki van, tartózkodók elfogadtuk. Folytatjuk a 222-es Rosbach félével mellette ki van, ellene ki van, tartózkodók elutasítottuk. Imkó 33-as javaslat. Ki van mellette? Ki van ellene? 10 kolléga vett részt csak a szavazásban, megismételjük, tehát Imkó 33-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Itre 14-es módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 223-as mellett ki van. Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Im ellenőrizzük a 223-asat elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es következik. Bocsánat, a 224-es, 225-ösre szavazunk, ki van mellettük ellenük tartózkodók elfogadtuk őket. 226-os, itre 15-ös, ki van mellettük? Ellenük. Tartózkodók nem világos, elektronikus úton ellenőrizzük akkor. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 227-es, Imkó 35-ös együtt, ki van mellettük? Ellenük tartózkodók elfogadtuk. 228-as mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodók. Nem világos. Ellenőrizzük a 228-asat elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 229-es mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodók. Elfogadtuk. 230-as és ITRE 17-es együtt. Ki van mellettük? Ki ellenzi őket? Tartózkodók, elfogadtuk őket. 231-es mellett ki van? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 232-es, INCO 36-os együtt. Ki van mellettük? Ellenük. Tartózkodók, elutasítottuk őket. Ellenőrizzük? Jó, tehát akkor a 232-eset és az IMCO 36-osat együtt fogjuk most elektronikus úton ellenőrző szavazásnak alávetni. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egy taggal több szocialista szavazott, mint kellett volna. Tehát akkor még egyszer szavazunk. Mindenki meg kell ismételnünk a 232-es, az IMCO 36-os elektronikus ellenőrző szavazását. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk. Áttérünk a 234-es és az IMCO 37-esre. Egy ö, részenkénti szavazás lesz, első rész ki van mellette, ellene Tíz ember szavazott. Tehát akkor ki támogatja a 234-es és az IMCO 37-es első részét? Ki van ellene? Világos többséggel elfogadtuk. Második rész. Ellene ki van? Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük az IMCO 37-es és a 234-es módosítóindítvány második részét. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk tehát. 20-as, 235-ös és ITRE 18-as javaslat együtt. Ki van mellettük? Ellenük ki van, tartózkodók, elfogadtó, 236-os mellett, ellene tartózkodók, elutasítató, 237-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 238-as ról nem kell szavazni. Ittre 19-esre szavazunk, ki van mellette, ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 240-es mellett ki van? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 239-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Kompromiss 12 bis. Tehát a 12 a kompromisszumos javaslat, elfogadtuk. Második kompromisszumos javaslat mellett ki van ellene tartózkodók, elfogadók. Itre 20-as. Első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 22-es előadói módosra ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. A 246-os mellett ki van, ellene ki van tartózkodók, elfogadtuk. 247-es mellett ki van, ellene tartóz, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 250-es mellett ki van, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 251-es mellett ki van. Ellene tartózkodók elutasítottuk, áttérünk a harmadik konszolidált módosító indítványra. Margarita Ókán itt egy szóbeli módosítóval kíván élni. Uh, Ezt a módosítást a konszolidált módosításokkal kapcsolatban az első paragrafus végéig oda, odáig, hogy uh, Medical Association at uh, Helsinki szeretném itt egy, egy szóbeli módosításról van szó. Gut, dann werden wir mit der... Rendben, akkor az előadott szóbeli módosítóval fogunk szavazni a konszolidált módosítóról. Ki van mellette? Ellene tartózkodók nagy többséggel akkor elfogadtuk. 255-ös ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 256-os mellett ki van, és az Inko 38-as mellett ki van mellettük. Tehát ellenük tartózkodók elfogadtuk őket, 257-es mellett ki van ellene tartózkodók elfogadtuk. 258-as mellett ki van ellene tartózkodók elutasítottuk, 18-as kompromisszumos ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, átugrunk a 266-osra, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk, 25. egységes szerkezetbe foglalt módosítót kitámogatja. Ellene ki van. Tartózkodók elfogadtuk. Folytatjuk a 272-es és IMCO 41-es megfelelő része, aki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadtuk. Folytatjuk a 275-össel, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Itre 21-es mellett ki van. Ellene. Dehogy nem. Nálam a 14-es oldal. Ott tartunk. A mi közkedvelt ITRE szakbizottságunkból származó 21-es módosító indítványról szavazunk. Ki van mellette? Ellene ki van? Tartózkodók. Elfogadtuk. 26-os konszolidált módosító mellett ki van? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A 272-es maradékáról szavazunk, elutasítottuk. Folytatjuk. A 283-assal ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kettőszáznyolcvanhatos jön, ki van mellette? ellene tartózkodók elutasítottuk. 23-as előadói ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 288-as mellett ki van ellene tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk a 14-es kompromisszumosra, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Szavaznunk kell a 289-es második részéről. Ki támogatja a 289-es második részét? Ki van ellene? Tartózkodók? Elutasítottuk. 295-ös ki van mellette? Ellene. Tartózkodók nem világos az eredmény, ellenőrizzük elektronikus úton a 295-öset, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a 293-as és ITRE 24-es javaslatokra, ki van mellettük? Ellenük tartózkodók, elfogadtuk őket. 297-es mellett ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 298-as mellett ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 26-os mellett ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 299-es mellett ellene, tartózkodók, nem világos. Ellenőrizzük a 299-eset elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 300-as, és itt 25-ös. Ki van mellettük? Ki van ellenük? Tartózkodók. Elfogadtuk őket. 301-es, Imko 45-ös, ki van mellettük? Ellenük. Tartózkodók. Elfogadtuk. a 302-es fennmaradó részéről kell szavaznunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítottuk. 27-es mellett, ellene, tartózkodók. Elutasítottuk a 27-eset. Rendben ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 27-eset és a 303-asat. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk őket. 304-es jön, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 307-es első részt és Imkon 46-os első rész ki van mellettük, ellenük tartózkodók elutasítottuk, 306-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 307-es második rész, Imko 46-os második rész mellettük ki van, ellenük ki van ki tartózkodik, elutasítottuk őket, folytatjuk munkánkat, a szavazást. A 27-es konszolidált módosító indítványa, aki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko 47-es mellett ki van. Ellene tartózkodók elutasítottuk. 28-as konszolidált mellette ki van. Ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. Folytatjuk a IMCO 48-asra, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk, konszolidált 29-es módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk, IMCO 49-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók nem világos az eredmény, elektronikusan ellenőrizzük az Inko 49-est. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Folytatjuk a szavazást. A 319-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Imko 50-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 28-as mellett ki van. Ellene, tartózkodók elfogadtuk, az ittre 26-os jön, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ittre 23-as, ki van mellette? bocsánat, hiba történt. Az ITRE 23-asról, és nem az ITRE 26-osról szavazunk. Tehát a ITRE 23-ast ki támogatja. Ellene ki van tartózkodók. Elfogadtuk, folytatjuk a pokafogyottá vált 322-es után a 323-assal ki van mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. folytatjuk a 30-as konszolidált módosítóval. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 326-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 327-es második része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 329-es és 55-ös együtt mellettük, ellenük. Tartózkodás, elfogadtuk őket. Ellenőrzést kérnek. Jó, a 329-et és az 55-öt még egyszer géppel is megnézzük. Lezárom a szavazást. 33-27 arányban elfogadtuk. 330-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 331-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 332-es mellette <clears throat> ellene tartózkodás elutasítva. 333 mellette, pontosabban a, együtt szavazzuk meg a hármat, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. Libe 2 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 336-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 342-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 343-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 345-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inko 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 346-as és 60-as együtt mellettük ellenük tartózkodás nem egyértelmű. Ezt a kettőt újra megszavazzuk géppel. 346 as és Imco 60-as. Lezárom a szavazást. 35-27 elejben elfogadtuk. 347, 348 együtt, mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 349, 350-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 351-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 352-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 353-as mellette, ellene, <clears throat> tartózkodás elfogadtuk. 355-ös és 30-as együtt mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk őket. 354-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 356-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 357-es és a 62-es együtt mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 358-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ittre 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 359-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 360-as, 61-es együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 361-es mellette <clears throat> ellene tartózkodás elfogadtuk 362 és 63-as együtt mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadtuk. 364-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 363-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 365-ös mellette, ellene, <clears throat> tartózkodás elutasítva. 366-os és 65-es együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 4-es konszolidált módosító mellettük, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most ugrunk. es a következő, amiről szavaznunk kell. 27. oldalon van az angol változatban. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Már csak egy órát kell szavaznunk ebben a témában körülbelül. Az első harmada megvan a dolognak. 384-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 382-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette. Ja, nem kell erről szavaznunk, elnézést. 387-es mellette. Ellene. Elutasítva. 388-as mellette. Ellene. Tartózkodás nem egyértelmű számomra. Kérem, hogy géppel is szavazzunk a 388-asról. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 389-es és ITRE 33-as együtt mellettük. Ellenük tartózkodás, elutasítottuk őket. 390-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 391-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-es és ITRE 34-es együtt. Ja, nem kell szavaznunk. Csak a 35 esről Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és így a 34-esről nem kell szavaznunk. Jó. 392-es és 35-es együtt, mellette, ellene, elfogadtuk. 393-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es és 71-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítottuk őket. 395-ös és ITRE 36-os mellettük ellenük tartózkodás, nem egyértelmű, erről a kettőről ismét szavazunk, most géppel. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket. Inkó 72-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. a 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 400-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk és így az ITRE 40-est is. ITRE 41-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 404-es és 401-es megegyeznek mellettük. Ellenük. Tartózkodás. Elfogadtuk. 405-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 406-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 407-es, 408-as, 73-as együtt mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. Most a konszolidált módosítóról, az ötösről, egy szóbelivel együtt kell szavaznunk. A hármasnál már meghallgattuk ezt a szóbeli módosítást, ez egy kiegészítés lényegében mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 410-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 414-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 416-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 418-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 419 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es konszolidált mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 421-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 422-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 423-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva 422-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 425-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Vitatják, nem egyértelmű. Már nyitom is a szavazást. 425-öst ellenőrizzük. Ha mindenki megnyomta a gombocskáját, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 428-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 427-es mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 430-as második része valamint a 429-es mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 431-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 37-es konszolidált mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 433-as, 34-es és itre 44-es mellettük, ellenük tartózkodás, elutasítottuk őket. 436-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 435-ös mellette ellene tartózkodás ugyancsak elutasítva. 437-es mellette ellene elutasítva. 438-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 439-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 440-esről nem szavazzunk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 39-es föl, ám legyen. Megnyitom, lezárom. Kis többséggel elfogadtuk. Itre 46-os mellette. Ellene. Elfogadtuk. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 443-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 444 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön az 45-ös mellette ellene elfogadtuk. Itt 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es az 5. fejezeten belül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 449-es és Inkó 76-os mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 450-es és az IMCO 77-es. Ezekről nem szavazunk, hanem a 455-79-esről mellettük. Pontosabban mind a négyről ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 453-as, 43-as mondott az elnök, de szerintem a 453-asra gondol. Túl gyors voltam, javítja magát az elnök. 453-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 453-as és 78-as együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk ezt a kettőt, de vitatják. Jó, 453-asról, 78-asról együtt szavazunk géppel. Elfogadtuk őket. es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 456-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Itre 48-as mellette, ellene, elfogadtuk. 457-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogad, elutasítottuk. 458-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 459-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 460-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 470-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 3-as mellette, ellene, elfogadtuk. A Libe 3-ast ellenőrizni kérték, megnyitom a Libe 3-asról a gépi szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 474-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 475-ös, 81-es mellettük. Ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 477-es a 476-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 477-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 479-es és 82-es mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 480 és 83 együtt elfogadtuk. es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 483-as. Ellenőrzést kérnek az előzőhöz? ...484-esről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 485-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. De, de. Jó, ellenőrizzük. 485-ösről géppel is kérem a szavazást. Egy szavazattal, de elfogadtuk. Előadó. Nem volt egyértelmű, amit elnök úr mondott, mert egyszer csak az egyiket, aztán mindkettőt említette most akkor a 484-esről, vagy 485-ösről szavaztunk. Még egyszer. A 485-ösről szavaztunk géppel. Túl gyorsan csináltam? 485-ös. Még egyszer megismételjük? Jó. A 485-ösről szavazunk most a géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást és még nagyobb többségére fogadtuk el. Jó, akkor lassabban haladok. 486-os és 501-es együtt mellettük, ellenük tartózkodással fogadtuk. 487-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 4-es mellette. Ellene. Elutasítva. 491-es mellette ellene. Elfogadtuk. Lépünk. Négy kilencven kettes mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 493-as és Imkó 85-ös, és még egy szóbeli is tartozik hozzájuk a zöldek részéről, mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 495-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, Libe 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 496-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 497-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 499-es részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás A második rész géppel is ellenőrizzük, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elég egyértelműen elutasítottuk. 500-as és 84-es, de arról nem kell szavazni, tehát nem. 502-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. mond, most a 21, 22, 23-as kompromisszumokkal egy blokkban szavazunk mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. Most vagyunk az anyag felénél. 19-es konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, van, aki lemaradt. 517, 19 és 20 együtt. Elutasítottuk 18, 18-as mellette, ellene elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Az 518-ast megnyitom az ellenőrző szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítottuk. 521-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 522-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 523-as és Imkó 94-es mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 524-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 526-os mellette ellene elutasítva. Richard Zébert és Ránhát kolléga kezét nem láttam. Az 526-osról talán géppel is szavazzunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség mellett elutasítva. 525-ös mellette, ellene, elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ugrunk. Az 50. oldalra, az 53-as módosítóra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 544-esről nem szavazunk, 543-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inkó 96-os mellette elfogadtuk. 5.45-ös és 97-es mellettük, ellenük elfogadtuk őket. 547 és 98 együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. 548-as mellette, ellene tartózkodás. Szerintem... Sur 547 545-ös vagy 46-os? Ez 547-es vagy 547-es vagy 549-esről szavaztunk, vagy 546-osról. A tolmácsolásban ezek együtt jöttek át. Az én listámon az van, hogy az 546-osról nem kell szavaznunk, vastagon oda van írva, ezért az 547-esről és 98-osról szavaztattam, amit persze megismételhetünk, mert már mindenki nyilván fáradt. Nyugodtan szépen 547-es, 98-as most együtt géppel szavaztatik meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk őket. 548-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Libe 6-os részenként első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás ugyancsak elutasítva. Itt ITRE 52-es mellette ellenet tartózkodás elutasítva. 550-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 551-es mellette ellene tartózkodás tartózkodás. Az 551 es szavazzunk géppel is. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elutasítottuk. 552-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 553-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 554, 555 együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 556-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 557, 558 és 99-es együtt mellettük ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 559-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 560-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 561-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54-esről nem szavazunk. Az 564-es és 102-esről kell most közösen szavaznunk, jól mondom? Nézze meg itt mindenki, aki ért hozzá. Pillanat, megvitatjuk, hogy miről is kéne szavaztatnom. Az első gondolat mindig a jó, tehát akkor Imco 102-es, 564 es együtt ki van mellettük, ellenük tartozkodók. Elfogadtuk. Libe 7-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 565-ös módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 566-os kitámogatja ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk, áttérünk a 572-esre, ki van mellette? Bocsánat, 570-esre ki van mellette? 570-es mellett ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk, folytatjuk a 572-essel ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk, mikor jön a kávé? 16 órakor? Mindjárt lesz kávé. Az IMCO 103-as a következő, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Libe 8-as mellett ki van? Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 574-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 575-ös és IMCO 104-es együtt ki van mellettük? Ki van ellenük? elfogadtuk őket. 576-os ellene tartózkodók elutasítottuk, 577-es mellett ki van ellene tartózkodók elutasítottuk, 579-es mellett ki van ellene tartózkodók elfogadtuk, 582-es mellett ki van. 582-es. Ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük elektronikus úton az 582-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 583-as. 583-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Most 586-osról szavazunk, mellette ellene. Tehát 586-osról szavazunk. Ki van mellette? Ellene ki van? Tartózkodók elfogadtuk. 587-es jön. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 588-as mellett ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk, 589-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 57-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-as, 590-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, Inko 107-es mellett ellene tartózkodók hmm, nem fogadtuk el. hogyha nyilván kérdően fogalmazom meg a megállapítást, akkor az ellenőrzés a vége, ellenőrizzük az IMCO 107-eset, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 591-es mellett ki van? Ellene tartózkodók elutasítottuk, IMCO 108 mellett ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk, 594-es mellett ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Az 595-ös a következő, ki van mellette? 595-ös, tehát ki van mellette ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 596-os a következő, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 59-es jön, szóbeli módosító indítványjal ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük az 59-eset a szóbeli módosító indítványjal. Módosított formában mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most akkor 59-es a szóbeli módosítás nélkül szavazunk, ki van mellette. Így, ki van ellene, tartózkodók, így is elutasítottuk. Az 597-es jön, ki van mellette. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 598-as mellett ki van. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 599-es mellett ki van. Ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 60-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. négy 601-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 605-ös jön, ki van mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk, 606-os ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk. 608-as ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk, 607-es ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk, 600 609-es jön, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. 610-es a következő, ki van mellette? Ki van ellene tartózkodók elutasítottuk. 611-es jön, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók elutasítottuk. A 612-es van soron, ki van mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 613-as, Imkó 110-es együtt, ki támogatja őket, ellenük ki van, ki tartózkodik, elfogadtuk őket, 614-es, itre 54-es. Együtt ki van mellettük, ki ellenzi őket, tartózkodók, elfogadtuk őket, 615-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 61-es mellett ki van. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 617-es jön, ki van mellette? Ellenőrizzük? Melyiket? Az egy, a 61-eset, a 61-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. Világos többséggel fogadtuk el. 617-es jön, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk, 62-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 618-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 619-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 620-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 621-es mellett és 622-es mellett blogban ki van, ellenük ki van, el, elutasítottuk, 36-as kompromisszumos mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók, elfogadtuk. 39-es konszolidált mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik a 635-ös, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elutasítottuk. Rendben a 635-öset elektronikus úton ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 642-es jön ki van mellette ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk 113-as ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk 643-as. Jó, rendben. Az IMCO 113-asat elektronikus úton ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 643-as jön, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 644-es és 645-ös blogban szavazunk róluk, ki van mellettük. Kiutasítja el őket? ki tartózkodik, elfogadtuk őket. Itre 55-ös. Ki van mellette? Nem, ez okafogyott, bocsánat, mert az előzőket elfogadtuk. 646-os jön, ki van mellette? Ellene, tartózkodók. Elutasítottuk, de azért ellenőrizzük a biztonság kedvéért a 646-osat, hát persze. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 647-es jön, ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 649-es és itre 56-os jönnek blogban, ki van mellettük? Ki ellenzi őket? Tartózkodók elfogadtuk, 650-es mellett ki van? Ellene ki van, tartózkodók elfogadtuk, libe 10-es mellett ki van? Ellene tartózkodók elfogadtuk, 651-es, 655-ös blogban, ki van mellettük? ellenük tartózkodók, elfogadtuk őket. 652-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 653-as jön, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 654-es van soron, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 63-as jön, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. ittre 57 mellett, ki van ellene tartózkodók elutasítottuk, itre 58-as mellett ki van. Ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. Folytatjuk a a konszolidált 40-es módosítóval a 64-es oldalon. Ki van mellette? Rendben, elektronikusan szavazunk. Tehát elektronikus szavazást tartunk a 40-es konszolidált indítványról. Lezárom a szavazást. Világos többséggel elutasítottuk. Ezzel több munkát csináltunk magunknak. 661, 662, 663, 666 blogban. Ki van mellettük? Ellenük tartózkodók. Elutasítottuk őket. 65-ös és ittre 59-es együtt. Ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodók, elfogadtuk. es mellett ki van. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. Lezárom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Csak csodálkozom, hogy a szavazógép eh, érti a szóban leadott szavazatokat is. Hát ezen mosolyognom kell, mindegy, folytatjuk. Az ittre 60-as javaslat jön, ki van mellette. Ellene ki van, tartózkodók, elutasítottuk. 665-ös és Imco 114-es mellettük ki van, ellenük ki van, tartózkodók, elfogadtuk őket, 667-es mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók, elfog, elutasítottuk. Itre 61-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. Libe 11 ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk. Ittre, ittre 62-es jön, ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk. 669-es jön, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk. Az IMCO 115-ös a következő. Ki van mellette? Ellene ki van tartózkodók? Elfogadtuk. 670-es jön, ki van mellette? Ki ellenzi? Nem világos a szavazási magatartás, a 670-esről elektronikus úton szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 671-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Libe 12-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók, elfogadtuk. 672-es mellett ki van ellene, ki van tartózkodók, elutasítottuk, Libe 13-ast kitámogatja. Ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Most pedig a 446-os megfelelő részéről szavazunk, ki van mellette. Ellene ki van. Tartózkodók elfogadtuk. Folytatjuk munkánkat a 673-assal, ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 674-es jön, 675-össel együtt, ki van mellettük. Ellenük tartózkodok, elfogadtuk őket. 677-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. Folytatjuk a 678 asra ki van mellette? Ellene tartózkodók nem világos, tehát a 678-asról elektronikus ellenőrző szavazást tartunk. 678-as, tehát mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk tehát. 679-es, 680-as blogban szavazunk róluk, ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodók, elutasítottuk őket, 681-es, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 682-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Imkó 116-os egy részéről szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, nem világos, nem világos, úgyhogy elektronikus ellenőrző szavazás, Imkó 116-os második részéről Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 684-es jön, ki van mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Folytatjuk a 685-össel részenkénti szavazás, első rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk, második rész mellett ki van, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 686-os mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 687-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 688-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 689-es mellett, e, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 690-es mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk, 691-es és ITRE 63-as együtt ki van mellettük. Ki van ellenük, tartózkodás elfogadtuk, IMKO 117-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 692-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-as mellett ellene tartózkodás nem világos az eredmény, elektronikusan ellenőrizzük a szavazási magatartást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 118 mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 695-ös mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 696-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 697-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ...698-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 700-as mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imkó 120-as mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 701-es mellett ellene, tartózkodás elutasítottuk, 702-es mellett ellene, tartózkodás elutasítottuk, Libe 14-es ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, 703-ast kitámogatja aki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, 704 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 705 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 706 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 707 mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 708-as maradék része, mellett ki van, ellene ki van, tartózkodás elutasítottuk, 709-es mellett, ellene, tartózkodás Elutasítottok 710-es mellett ellene tartózkodás. Elutasítottok 72-es és 711-es együtt, ki van mellettük ellenők tartózkodás. Elutasítottuk. Bocsánat. Úgy érzékeltem, mintha elfogadtuk volna, de akkor elektronikus úton szavazunk róla. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 712-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 713-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 713-as ellenőrzését óhajtják, meg is tesszük elektronikus úton, szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 714-es mellett ellene. Tartózkodás elutasítottuk, 715-ös mellett ki van, kiellenzi tartózkodók elutasítottuk, 716-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 717-es jön, a maradék része legalábbis, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 718-as okafogyott, 73-as mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók elfogadtuk, 74-es mellett ki van. Tehát 74-es mellett ki van. Kávéra van szükségem, hol marad? 74-es mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodók elfogadtuk. Snellhart asszony első alkalommal kér ellenőrzést, akkor tegyük meg. 74-es, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 719-es mellett ki van, ellene tartózkodók elutasítottuk. Libe 15-ös, Libe 16-os együtt, ki van mellettük. Ellenük tartózkodók elutasítottuk, 720-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 721 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 722-es mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók elutasítottuk 723-as mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók elutasítottuk 724-es és imkó 121-es együtt kitámogatja őket, ki van ellenük, tartózkodók elutasítottuk őket. 725-ös jön, ki van mellette. Igen. Ellenőrizzük? Jó, a 724-est, Imco 121-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki. Ebben az esetben lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. 725-ös jön, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk, 726-os mellett ki van. Ellene ki van, tartózkodás elfogadtuk. Libe 17, ki van mellette? ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 727-es jön, ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 728-as jön, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 64-es, ki van mellette. Ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 729-es mellett ki van. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 730-as mellett ki van, ellene tartózkodók elutasítottuk, 12-es kompromisszumos mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók elfogadtuk, 7 Imkó 123 jön, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Imkó 124 a következő mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 125 i, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Itre egy mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk a 76-osra, ki van mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 77-es Imko 1-es együtt, ki van mellettük, ki ellenzi őket, tartózkodók, elfogadtuk őket, 78-as mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 84-es jön, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 85-ös jön. 84-eset elektronikus úton kiválságukra ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 85-ös jön. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 86-os mellett ki van? ellene ki van, tartózkodók, elfogadtuk. 87-es jön, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, nem világos, innen föntről nézve, úgyhogy a 87-esről egy elektronikus úton szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, mégiscsak világosnak tűnik a végeredmény. Nem volt innen föntről látható. 88-as jön, ki van mellette? ellene tartózkodók elutasítottuk. Szavazunk a hármas előadói módosítóra, aki van mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ittre három jön, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 90-es jön, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 91-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 93-as a következő, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk, 94-es jön ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 95-ös mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 96-os mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 97-esről nem szavazunk, 98-as jön, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk, 99-es mellett ki van, ellene ki van, tartózkodók elfogadtuk, itre 5-ös okafogyottá vált ezáltal, az Imko 3-as a következő, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 101-es és ITRE 6-os együtt ki van mellettük? Ki ellenzi őket? Tartózkodók, elfogadtuk őket. 102-es jön, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 103-as mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. 104-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 105-ös és IMCO 4-es együtt, ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodók, elfogadtuk őket 106-os mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 16-os, kompromisszumos módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 111-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 112-esről nem kell, hogy szavazzunk, folytatjuk tehát a szavazást. A a 114-esről szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ipkó 7-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk hatos módosító helyett várjanak még, de mégiscsak a hatos. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Imkó 8-as okafogyottá vált. Az ITRE 7 úgy szintén folytatjuk, tehát a talán még megérem és kapok kávét. A 115-ös és az IMCO C10-es jön, ki van mellettük, ellenük. Tartózkodók, elfogadtuk őket. 116-os, ITRE 6-os együtt, ki van mellettük, ellenük tartózkodók, elfogadtuk. IMCO 9-es ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 117-es mellett ki van, ellene tartózkodók elutasítottuk. Áttérünk a hatos konszolidált egységes szerkezetbe foglalt módosítóra, aki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas módosító jön, ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as, Imko 13-as okafogyottá vált. A következő amiről szavazunk, az IMCO 15-ös. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 41-es konszolidált ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, biztonság kedvéért a konszolidált 41-eset ellenőrizzük. Mindenki szavazott? A konszolidált 41-es módosító szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121-es jön, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Fontatjuk a 24-es kompromisszummal, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Folytatjuk a 20-as kompromisszumos indítványjal. Ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk. Folytatjuk a kilences kompromisszummal, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Folytatjuk az Imkó 18-assal, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Folytatjuk a 13-as kompromisszummal, mellette ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk. Folytatjuk a 132-essel. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. 133-as jön, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk, 134-es jön, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk, 135-ös van soron mellette, ki van ellene, ki van tartózkodók elutasítottuk, 136-os mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk, 137-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 138-as mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 139-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 140-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 141-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 142-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, Imko 20-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 143-as mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, Imko 21, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodók elfogadtuk, 144-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 145-ös mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 146-os mellett és Imko 22-es mellett ki van, ellenük ki van, tartózkodók, elfogadtók, 147-es jön mellette ki van, ellene ki van, tartózkodók, elutasítottók, 148-as van soron, és a 149-es ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodók, elfogadók, 151-es ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottók, 152-es mellett ki van, ellene, tartózkodók, elutasítottók, 153-as mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottók, 154-es mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. Szá... Most a 156-os jön mellette, ki van ellene, ki van tartózkodók, elutasítottuk. 147-es eh, és 157-es elutasítva. 158-as mellette ellene tartózkodás. Nem egyértelmű, ellenőrizzük. 158-asról géppel szavazunk, ha mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160-asról nem. A 162-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 163-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 164-es és 23-as együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. Imkó helyett 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 173-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kellett volna a 172-esről szavazni. 174-est mondja most az mellette ellene tartózkodás. 174-esről géppel szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 175-ös, 176-os, 25-ös blokkban mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket 177-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva itt 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva ellenőrzést kérnek. 177-es 13-as géppel lezárom. Elutasítottuk. 178-179 együtt mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 180-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Pont. Pontos vesző a záró szavazás következik. Géppel megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Egyhangulag egy tartózkodás mellett most, tehát elfogadtuk, most a második szavazás jön, megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Itt már tartózkodók sincsenek, 64-en egyhangulag elfogadtuk. Most azt kell, hogy megkérdezzem, hogy az előadó kére mandátumot a tárgyalások megkezdéséhez első olvasatban. Megadom a szót önnek. Thanks very much. Köszönöm szépen. Először is minden árnyék jelentéstevőnek köszönöm a csodálatos munkát, együttműködést, nagyon nagy örömömre szolgált, hogy velük dolgozhatok. Nagyon sok módosítás volt, nehéz kérdések, mégis sikerült széleskörű egyensúlyra törekedni, például az etikai bizottságok az átláthatóság kérdésében sikerült áttörést elérni a bizottsági javaslathoz képes Most a tanácson a sor, kevés az idő, és nagyon fontos az, hogy minél hamarabb megszülessen ez a jogszabály. Tudom, hogy azért vannak még előttünk nehézségek, nyitva állok minden ö, hang meghallgatására, de az összes ö, érintett fél mindenféle területről nagyon ö, nem örülne annak, hogyha politikai oknál fogva nem haladna ez a kérdés előre, és ez a jogszabály nem születne meg. Úgyhogy kérem a kollégákat, hogy ezt vegyék figyelembe. Können wir ohne Sitzungsunterbrechung darüber... Az ülés meg... Szavazhatunk erről. Bólintanak, akkor a mandátum megadásáról szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. 35 szavazatra van szükség, lezárom a szavazást, és az bőven megvan tehát megadtuk Glenisnek a mandátumot, irigylellek, és gratulálok. És minden kollégának köszönöm a felelők teljes együttműködést a jelentés megírása során. Nagy fejezetet zártunk most le, a titkárságról még nem is beszéltem, aki asszony és Luber úr is kivették bőven részüket a dologból segítettek nekem. Most Biogazdaság Európa számára című szövegünkről fogunk szavazni. Bartolozzi úr jelentéséről Employment Bizottság mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 17-es géppel is megszavazzuk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ittre egyes első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Empl 4-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 25-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. A 25-öst újra szavazzuk géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os mellette, ellene, elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itt Ittre 15-ös mellette ellene, tehát elutasítottuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as második része mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 20, 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 31-es mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 31-esről kérem szavazzon a géppel is, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 31-es, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 36-os mellette, vitatják. Jó, 35-ös géppel újra. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre 8-as második mondata. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A regi asról nem kell szavaznunk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. A 44-est újra szavazásra bocsátom, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene. 45-ös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, és a regi 10-es együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket, Regi 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, ja nem, 48-as mellette ellene Tartózkodás, elutasítottuk. 48-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 48-asról. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát 48-ast elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Empl 2-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva 52-es mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű. 52-esről géppel is szavaznunk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Emplő 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Emplő 12-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Emplő 15 es első része e, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Emplő 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene, elfogadtuk 67-es mellette, ellenőrzést kérnek az ITRE 12-esről. Jó. ITRE 12-es géppel szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk az ITRE 12-est. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ittre 13-asról nem szavazunk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi 6-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Itre 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itre 17-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. 17-es első részéről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ample 8-as mellette, ellene, tartózkodás, erről is géppel szavazunk. Ample 8-asról géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal, vagy kettővel. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt 10-esről nem, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, regi 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, regi 7-es mellette, regi 14-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a regi 14-esről, lezárom a szavazást róla, elutasítottuk, regi 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt is ellenőriznünk kell. Regi hetesről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás géppel ellenőrizzük a 82-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ample 10-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Reg 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene Jó, ez fontos dolog, úgyhogy ezt géppel nézzük meg a hatos konszolidált módosítót. Lezárom a szavazást a hatosról, elfogadtuk. Hetesről nem kell szavaznunk. Itre hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, regi 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 94-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 95-ös mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. A 95-ösről újra fogunk szavazni géppel, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 96-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. MP5-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítva. MP11-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. MP6-os mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 98-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ittre ötös utolsó két mondata. Erről nem kell szavazni, ezt mondják nekem. Jó, 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 13-as első része mellette, Erről szavazni kell, az előzőt nem fogadtuk el. A Regi 13-asról szavaznunk kell, hiszen a 99-est elutasítottuk. Hm, ki támogatja a Regi 13-ast? Ellene? Tartózkodás nem egyértelmű, géppel is szavazunk a Regi 13-asról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. elutasítottuk a Regi 13-ast. A dohányügyi tárgyalásokat, ha a liberális frakció és a szociális frakció befejezné, akkor tudnánk tovább menni. Ample 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100-as mellette ellene Ittre 9-esről ellenőrzést kérnek. Ám legyen. Megnyitom a szavazást az Ittre 9-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, első bekezdés a devétől, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos bekezdés ellenőrzést kérnek az egyes bekezdésről. Géppel az egyesről szavazunk újra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatodik bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Deve kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Deve hármas mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, deve négyes mellette ellene, tartózkodás elutasítva, deve ötös mellette ellene, tartózkodás elutasítva, deve hatos mellette ellene, tartózkodás elutasítva, deve hetes mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Deve 9-es mellette, Deve 7-est ellenőrizni akarják. Jó, Deve 7-esről géppel szavazunk, lezárom a szavazást. Szavazategyenlőség. Elutasítottuk. Deve 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Deve 10-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 13-as mellette, ellene tartózkodás el, elfogadtuk 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 18-as mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. A Deve 18-asról géppel is szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Deve 19-es mellette, ellene, elutasítva. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk négy hmm, vitatják. Jó, hármasról újra szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazattal. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötös mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette. Ellene tartózkodás tartózkodás elfogadtuk. Itre B. Hatost ellenőriznénk? Jó, ellenőrizzük a hatost. Lezárom a szavazást a hatosról. Elutasítottuk szavazat egyenlőség mellett. Itre B mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ample B mellette. Ellet, ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ittre A mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. Az ITRE A preambulum bekezdéséről szavazunk újra géppel, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. ITRE C mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, EMPL C mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. EMPL D mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Ample A mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Ample E mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ample F mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Az elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 54 igen szavazat mellett, négy tartózkodással elfogadtuk Bartalozzi úr jelentését. Gratulálunk, Bartalozzi úr! Morgen geht's mit den Abstimmungen weiter. Um Holnap fogjuk folytatni 10 órakor a szavazást, mert vendégünk eh, a biztos asszony, úgyhogy megszakítjuk a szavazást, és holnap fogjuk folytatni 10 órakor. So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt an Kérem azokat, hogy akik vitát kívánnak folytatni, vagyis hogy részt akarnak venni a vitában, azok foglalják el a helyüket, és lassan álljon be csend a teremben. Tudom, hogy mindenki izgatott, nagyon izgalmas volt a hosszú szavazás. Szeretettel üdvözlöm a klímavédelemért felelős biztos asszonyt, a mi biztosunkat, Kon Hédegártot számos megbeszélni valónk van. Vannak olyan folyamatban lévő ügyek is, eh, amelyek már másodszorra mennek át a szakbizottságban. Aztán itt vannak a backloading ügyek, és a tárgyalások tárgyát képezi a könnyű haszongépjárművekkel kapcsolatos jogszabályalkotás, illetőleg a személygépjárművekkel kapcsolatos jogszabályalkotás is, és egyébként egy viszonylagos értékesítési válsággal kell ezen a területen szembenézni, és nyilvánvalóan itt a éghajlat és környezetvédelem, illetőleg a gazdasági érdekek nem feltétlen abba, ugyanabba az irányba húznak. Tehát itt bizonyos fajta konkurencia előnyt kell azáltal biztosítanunk, hogy az erőforrásainkkal takarékosan bánunk, az olajjal, a gázzal, a foszilis energiákkal, ezzel védjük az éghajlatot, de ezzel természetesen a fogyasztók pénztárcáját is védjük. Úgyhogy nagyon izgatottan várom, hogy a biztos asszony ezzel a témával kapcsolatban mit fog mondani, mit fog mondani 2015-tel és a Nemzetközi Éghajlatvédelmi Egyezménnyel kapcsolatban. Ebben az évben Varsóban lesz a konferencia. Ha esetleg zavarjuk önöket, akkor mondják meg nyugodtan, és félbehagyom a munkámat. Tehát 2015-ben Párizsban szintén lesz egy konferencia, nagy valószínűséggel Párizsban. Izgalmas tehát, hogy addigra milyen stratégiát alakítunk ki Európai Unióként a Nemzetközi Klímavédelmi Egyezmény tekintetében. Folyamatban van Péter Lize jogszabály alkotása, Stop the Clock, állítsuk meg az órát tárgykörében. Olvastam az újságban, hogy az európai gyárt kutatók Kínába írtak egy levelet, és világosá tették, hogy ők gondoskodtak arról, hogy mi megállítsuk a jogszabályalkotási folyamatot. Izgalmasnak tartottam ezt a beszámolót, és azt a kendőzetlen őszintességet, amivel a gyártók a médiában közreadták a dolgot. Úgyhogy eh, látjuk, lássuk meg, hogy biztos eh, azt, hogy mit mond a stop the clock, az állítsuk meg az órát folyamatról, nem lesz nyilvánvalóan unalmas, az elkövetkezendő utolsó közös együttműködéssel töltött időszak 2014-ig, és most akkor tehát elsőként biztos asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr Matthias. Nem hiszem, hogy ez már nagyon unalmas lenne, és azt hiszem, hogy nagyon sokan egyetértenek velem abban, hogy manapság, amikor a klímaváltozásról beszélünk, és a vonatkozó jogszabályokról, olyan, mint egy állandó harc, mint egy álló háború. De néha azért jó dolgok is történnek. Például ma a bizottságban egy hosszú ülésre került sor, ahol az ország specifikus ajánlásokról esett szó, és valóban nagyon sok ország számára ezek az ajánlások a hatékonyságról, a klímaváltozásról szóltak. És itt mégiscsak történt valami ezen a területen, mert a jövő évben következményei lesznek annak, hogyha az országok nem tesznek semmit. Aztán beszéltünk az energiáról, sőt, sikerült elfogadni nagyon jó végkövetkeztetéseket is a tanácsban 2013-ra vonatkozólag, és nagyon örülünk annak, hogy a bizottsági zöldkönyvet is a benne lévő konkrét javaslatokkal megfontolták, és márciustól kezdve ezek is relevánsá válnak. Tehát most, mint hogyha felgyorsultak volna az események, és ez rendkívül pozitív. Kezdjük egy olyan témával, amely ennek a bizottságnak fontos, a backloading. Nem akarok most mindenféle érvre visszatérni, hogy miért is gondoljuk mi úgy a bizottságnál, hogy a backloadingra szükség van. Erről már nagyon sokat beszéltünk az áprilisi plenáris ülés során is például. A politikai frakciók részéről is ez egy fontos kérdés, és akármit is gondolunk erről a kérdésről, az a legfontosabb, hogy arányosan közelítsük meg a témát. Azután arra is bizonyítékot kaptunk az adatok alapján, hogy, ami, hogy a bizottsági javaslat óta nem csökkent a volumen, most kb. 2 milliárdról beszélünk. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy az MV koordinátorai arról döntöttek, hogy a plenárisra szeretnék júniusba vinni ezt a témát. Reméljük, hogy a plenárisban sikerül többséget állítani az anyag mögé, és a módosításokkal kapcsolatban az új gondolatokra is nyitott vagyok. A kompromisszumok tekintetében. Minél világosabb a helyzet a backloading tekintetében, és minél hamarabb meg tudjuk ezt tenni, annál jobb, mert akkor már a strukturális intézkedéseket is megkezdhetjük, és hosszabb távon is elgondolkodhatunk a helyzetről. Éppen ezért nagyon várom a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos jelentésről szóló véleményeiket, érveiket is, amelyre ugye majd a nyári szünet után kerül sor. A múlt héten a parlament bebizonyította, hogy egy jól működő széndiokszid piacot szeretne. Tehát itt egy hosszabb távú politikai keretet szeretnénk teremteni a kibocsátások és a széndiokszid tekintetében, minél hamarabb az a szüvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban szeretnénk kézzelfogható eredményeket elérni, itt a 2030-as megújuló energiaforrásokra vonatkozó célokat mondanám még, vagy említenem még, és hogyan is lehet interakcióba lépni ezzel kapcsolatban erről is nagyon sok szó esik mostanában a bizottságnál. Tehát ezek voltak a zöld könyv megírása mögöttes indokai. Szeretnék rávilágítani arra, hogy nagyon fontos, hogy a tagállami parlamenti szinten és általában a témában érintett felek közelműködésével információ áramlást biztosítsunk, és természetesen azt is szeretnénk látni, hogy milyen ambiciózus szintekkel számolhatunk a különböző tagállamok részéről. Hát itt konzultációkat készítünk elő, egy stakeholder konferenciát júniusban például, és minden bizonyal az év előtt még napvilágot lát a hatásvizsgálat és Az ETS és a légiközlekedés is ide tartozó témák. Hát először is köszönöm szépen a csodálatos együttműködést ennek kapcsán. Nagyon örülök annak, hogy ez gyorsan sikerült elfogadtatni, ez rendkívül sokat segített az ügyön, és a parlament rá is mutatott arra, hogy az óra megállapítása valóban nagyon fontos, ez egy előrelépés, de ugyanakkor egy hosszabb távú megoldásra van szükség. A társ jogalkotók kimondták azt is, hogy milyen fő céloknak kell megfelelnünk. Ilyen például egy realista, egy realisztikus időhatár vagy korlátok kialakítása, valamint a nemzeti és regionális piac alapú intézkedések bevezetése a világpiaci szinten. A piaci alapú intézkedések hozzásegítik majd a régiókat, illetve a tagállamokat ahhoz, hogy minél hamarabb lépjeni tudjanak, lépni tudjanak. És ugyanakkor partnereink számára is világossá kell tenni, hogy egy globális rendszerben lehet csak gondolkodni. Itt egy csomagként kell ezeket a kérdéseket kezelni, és a bizottság meg fogja fontolni azt, hogy megfelelő jogi intézkedéseket vezessen be egy minél egyszerűbb és gyorsabb megoldás elérése érdekében. A harcnak még nincs vége, nagyon sok munka folyik még most is, a kulisszák mögött. Önök itt a parlamentben és ebben a szakbizottságban nagyon sokat tettek az ügy előmozdítása érdekében, de most az Egyesült Államokon is a sor. Fontos az, hogy megértsék ők is, partnereink is a mi jogalkotási gondolatmenetünket. És aztán vannak itt más kezdeményezések is, például az MFF kapcsán a tárgyalások most már a végső stádiumba kerültek, a tagállamok nagyon sok bizottsági javaslatot megfontoltak. A következő 7 évben az összeurópai költségvetésnek legalább 20%-át szeretnék a klímához köthető politikákra fordítani. Itt egyfajta gondolkodásbeli váltásra van szükség, és ebben kérem a parlament segítségét annak érdekében, hogy az átlátható mérési módszerek valóban az összes politikában horizontálisan is megjelenjenek. A 2020-as horizontra gondolok például, de más szektoriális politikákat is említhetnénk. Aztán más jogalkotási javaslatok is éppen folyamatban vannak. Itt többet említett az elnök úr is, örülünk a trialógusok állásának is, de vannak még politikai kérdések, amelyeket még nem döntöttünk el, annak érdekében, hogy első olvasatban megegyezzünk. Ilyen például a szuperkreditek kérdése, valamint a 2020 utáni időszakra vonatkozó célkitűzések meghatározása. A tanács, a bizottság és a parlament segítségével minden bizonyal reméljük, hogy a következő hónapok során egy mindenki számára elfogadható kompromisszumot sikerül majd elérni. Bioüzemanyagok és, és az ájlok. Nos, nagyon fontos ebből a szempontból azt bizonyítani, hogy nagyon alacsony üvegházhatású gázkibocsátással rendelkezzenek a bioüzemanyagok, és ezért a legfenntarthatóbb bioüzemanyagokat támogathatjuk csak, és aztán ott vannak ugye az első generációs, illetve a második generációs bioüzemanyagok közötti különbségek kérdése. Itt megint csak paradigmaváltásra van szükség, hiszen az Európai Bizottság nagyon ambiciózus ebben a tekintetben, és ezt nem tudjuk megtenni, az ambícióinkat nem tudjuk az önök segítsége nélkül megvalósítani. Ez egy technikai, nagyon fontos, nagyon nehéz téma, de minél hamarabb szeretnénk ezt is előmozdítani. Azután. Az FTKV-val kapcsolatban azt szeretnénk elérni, hogy minél alacsonyabb költséggel valósuljon meg a váltás ebben a szektorban, az alacsony széndiokszid kibocsátású úti tervvel összhangban. Ez természetesen az innováció, a zöld munkahelyek teremtése, illetve a, az Európai Unió vezető szerepe ezen a területen, valamint a 2020 előtti időszakra vonatkozó csökkentési célok. Nos, hát így szeretnénk az, hogyha minél több országot be tudnánk vonni ebbe a, feje, ebbe a folyamatba, és ezzel tényleg konkrétan csökkenteni tudnánk a gázkibocsátást. Még a Montreali jegyzőkönyv mert részes országú következő ülése előtt szeretnénk a parlamentbe előmozdítani ezt a témát, tehát még az ősszel. Itt egy igazi stratégiára van szükség, talán nem is kell elmondanom, hogy egy európai adaptációs stratégia mennyire szükséges, és hogy ezt aztán hogyan kell lebontani regionális és helyi szintre is egymással meg kell osztanunk a tudásunkat, iránymutatásokra van szükség, horizontális kérdéseket kell megvizsgálni, aztán ott vannak a tengerparti területekre vonatkozó külön iránymutatások, és egy fontos ajánlás is megfogalmazódott, hogy minél hamarabb nemzeti adaptációs tervet készítsenek a tagállamok, hiszen még csak 15 tagállam készítette el. A munkaprogram az Európai Bizottságnál a tengeri üvegházhatású gázok kibocsátására is odafigyel. Itt megint csak különböző intézkedéseket kell monitorozni, ellenőrizni a kibocsátások tekintetében, tehát itt ennek a rendszernek a megvalósításával kell tovább haladnunk. Itt ugye a hajózásból származó üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére gondolunk. Még a nyár beköszönte előtt megérkezik ez az anyag a parlamenthez is, és végül nézzük, hogy hogyan is állnak a nemzetközi tárgyalások ez lehet, hogy most nem olyan nagyon fontos téma, de talán még visszatérhetünk rá, de annyit azért előjáróban, hogy ebben a mostani stádiumban, még a 2015-ös időszakra vonatkozóan nagyon sok formális és informális találkozóra került sor, miniszteri szinten, informális szinten, bilaterális szinten, a különböző régiók bevonásával. Tehát ezen a területen is sikerült előrelépni, és formális szinten is elég pozitív légkörről számolhatok be a tárgyalásokkal kapcsolatban. Azután úgy gondoljuk, hogy egyfajta konstruktív megközelítése van szükség, Önök is tudják, hogy nagyon várjuk a parlamentnek a gondolatait ezzel a témával kapcsolatban, hiszen nemzetközi partnereink is azt szeretnék, hogyha alulról építkező megoldást találnánk, és összehasonlítanánk, hogy a különböző államok mit is tesznek. De az én véleményem szerint az egyik legfontosabb kérdés 2015-ig Persze fontos az, hogy alulról építkező tevékenységek, elkötelezettségek lássanak napvilágot, de ugyanakkor láthatjuk, hogy mekkora különbség van, mekkora rés mutatkozik a célok, illetve ezen kezdeményezések között. Nos, hát itt a hozzáadott érték az, ami ezt a különbséget magyarázza, úgyhogy világosan lehet látni, hogy ez az egyik legnagyobb kihívásokat rejtegető vitánk, hiszen itt az ambíciók, ambíció szintek közötti különbséget láthatjuk. Azután a 2020 előtti ambíciók, hogyan tudjuk a specifikus együttműködést megvalósítani. De beszélhetünk a fosszilis üzemanyagokról is, az energia hatékonyságról, mások pedig az építőiparról beszélnek. Tehát nagyon sok megközelítésből nézhetjük ezt a témát, és az állampolgárok is láthatják azt, hogy itt konkrét javaslatokat várhatnak majd. Az egyik legfontosabb probléma a finanszírozás, a bizottság részéről nagyon világosan elmondtuk a litván elnökség felé, kommunikáltuk azt, hogy rendkívül fontos az, hogy Európa, amikor Varsóba találkozni fogunk, és ott lesznek majd a tagállamok, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kívánják a finanszírozást 2014-re, 2015-re, 2016-ra biztosítani, egészen 2020-ig Nos, ez nagyon sokat jelent a fejlődő világbeli barátaink számára, de ugyanakkor a teljes konferencia pszichológiáját meghatározhatja. És aztán ott van a kiotói jegyzőkönyv ellenőrzése, erről is nagyon so, ezzel kapcsolatban is nagyon sok munka folyik, és itt lenne egy megjegyzésem is. Én meg vagyok győződve arról, hogy akkor, amikor Európa majd Varsóban találkozik, akkor a világ többi része láthatja azt, hogy mi haladunk a ratifikációval, és ennek érdekében egyfajta javaslatra van szükség a bizottság részéről, és minél előrébb tartanak a tagállamok, ebben annál jobb. Szerintem hiba lenne, hogyha Európában ezt arra használnánk, hogy más kérdésekről eszméljünk, ö, cseréljünk eszmét, mint például a tehát, ne, tehát hogy a 2020-ra vonatkozó ö, célkütőzéseket ne tévesszük szem elől. Az egész világ minket fog nézni, hiszen mi akkor fogjuk majd ratifikálni azt, amire kötelezettséget vállaltunk. Ez nagyon fontos, és hogy lássák a világ többi részében azt is, hogy mindent megteszünk ennek a végrehajtása érdekében. Köszönöm szépen, Koni Hédegárd, hogy ilyen elkötelezett beszámolót tartott. Látjuk, hogy még sokat ennivaló a 2014 nyári szünet előtt is, és azt követően is nyilvánvalóan nem az éghajlat fog alkalmazkodni a politikai folyamatokhoz, hanem fordítva kell, hogy történjen. Most akkor elkezdjük a struktúrát. Párbeszédet a koordinátorokkal. Richard Zéber kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Koni Hédegárnak a beszámolóját. Most mind a ketten a backloading témájában illetékesek vagytok, közeledik a begyújtási határidő, és kíváncsi vagyok, hogy te illetékes előadóként milyen kompromisszumokat fogsz már kidolgozni. Én a frakcióm nevébe kerekperec meg kell, hogy mondjam, hogy fenntartható, eh, hosszú távú megoldások kidolgozásában vagyunk érdekeltek, ami az éghajlat védelmet, az éghajlat változás elleni harcot illeti. Tehát hosszú távú és fenntartható a két kulcs szó kissé aggódom, hogyha megnézem a backloading témáját, ismerem a problémákat, de hogy ilyen intézkedések bizonyos fajta bizonytalansághoz vezetnek a beruházók körében itt Európában. A már megvalósult és a jövőben megvalósítani szándékozott beruházások körében, ugyanis azok, akik beruházni kívánnak, nem tudják, hogy Európában hogy mennek tovább a dolgok. Itt ez nem egy légből kapott aggodalom, hanem ez a érintettekkel való eszmecserékből világosan levezethető, úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni. A bioüzemanyagoknál az ilok tényező alkalmazása tűnik most a döntő megoldásnak, és akkor az üzemanyaggyártó szektor ezzel az ilok eh, szektorra, eh, ilok tényezőnek az alkalmazásával egy nagy eh, csapást kapott, ami a kompromisszumokat illeti. A frakcióm nevében benyújtotta a módosító indítványokat, hogy aztán végső soron mi lesz a szavazási eredmény, teljesen világos, a plenáris ülésen majd meglátjuk. Teljesen mindegy, hogy mi lesz a szavazási végeredmény, tovább kell dolgoznunk, és én tényleg azt támogatnám, eh, hogy biztos asszony és az általa bejelentett, beharangozott világszintű globális eh, megoldási megközelítések eh, a repülési és a hajózási szektorban tovább vannak támogatva. A 2020-ig terjedő időszakot arra kell használni, minél többeket a saját oldalunkra állítsuk. Nyilván tudjuk, hogy a, proto- a kiotói jegyzőkönyv lassan véget ér, és hát ezzel nyilván el kell gondolkodnunk. Úgy gondolom, hogy nem használ, hogyha itt Európában ambiciózus célokat fogalmazunk meg, és emiatt egyre inkább elvándorol az iparunk. Úgy gondolom, hogy a széndiokszid csökkentési célokon ez nem múlik, inkább múlik az energiaárakon. És erre a dologra választ kell adnunk, úgyhogy kérem, hogy velünk együtt itt fenntartható megoldásokon dolgozzon. Én csak a kezemet nyújthatom ehhez a munkához, azzal a kérdéssel, hogy egyben értse is meg, hogy különösen az európai Eh, iparnak az elvándorlását szem előtt kell tartanunk, és aztán persze a klímavédelmi célokat is, hiszen hosszú távon véleményem szerint mindenképpen sokkal jobb, hogyha eh, Európában marad az ipar, és nem szervezzük azt ki, vagy nem helyezzük azt át. És így fogunk tud, tudunk majd zöldágra vergődni, úgymond egymással. Elnök, köszönöm szépen, nagyon sok dolgot tudok támogatni, de hát azért mégsem mindegy, hogy hogy fog végződni a szavazást, ezzel nem értek egyet. A szocialista frakció nevében Linda McEwan kap szót. Um, Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a biztos asszony itt van, a szocialista frakció támogatja önt a backloadinggal kapcsolatban. Ez egy rendkívül fontos lépés, amelyet meg kell tennünk, és remélem, hogy ezt most meg is fogjuk tudni tenni azon kollégák segítségével, akik a múltkor nem támadták, nem támogatták. A nemzetközi tárgyalások során ez rendkívül fontos, ugyanis hogyha a kibocsátás kereskedelmi rendszer összeomlik, akkor ez az egyetlen dolog, amihez hozzá tudunk férni, vagy ezt tud segíteni. Itt egy hosszú távú megoldásra van szükség az ETS-sel kapcsolatban, és nem szabad, hogy űrügyeket keressünk arra, hogy a mostani problémákat most megoldjuk. Hogyha most ezt nem tesszük meg, akkor majd nem fogjuk tudni az LTS-t e megvalósítani a jövőben. Ez az Ausztrál példa is mutatja. A klímaszkeptikusok most úgy gondolják, hogy igazuk van, úgyhogy legyünk világosak. A klímaváltozással kapcsolatban próbáljunk meg mindent megtenni parlamenti szinten, vagy Európai Uniós szinten. Szerintem igaza van a biztosnak abban, hogy most rendkívül nehéz a helyzet, hiszen nagyon sok nehéz dosszié áll a tanácsban, szájlok ilyen például, de azért vannak örömre okot adó fejlemények is, például Kínára gondolok, akik most megpróbálnak a következő öt éves tervükbe beépíteni klíma klímaváltással kapcsolatos célokat, illetve kibocsátási célokat meghatározni. Erről olvashattunk a kínai mm, sajtóban is. Nézzük a helyzetet az Egyesült Államokban. Ők ugye az energiafüggetlenség mellett tették le most a voksukat. Nem tudom, hogy esetleg tudna-e még ezzel kapcsolatban valamit mondani. Itt a biomasszáról is nagyon sok vita kezdődött az ájloggal kapcsolatban. Problémáink voltak, illetve a bioüzemanyagok témája is sokszor napirendre került. A biomassa, tudom, hogy ez most nem egy rendkívül fontos téma az önök számára, de mégiscsak kérném az ön véleményét erről. fenntartható-e a különböző kritériumok alapján a biomassa égetése a hőerőművekben. Nem szeretnénk azt, hogy most mondjuk egyesek befektetnek ebbe a területbe, és aztán öt év múlva az egészet leállítják, tehát világos feltételekre van szükség. Köszönöm szépen, Linda. Chris Davis kap szót. Köszönöm szépen. Egy nagyon nehéz kérdésem merült fel, bizonyára sokan feltették már ezt a kérdést. Az alacsony szén felhasználású technológiák, például a széntárolási technológiákra vonatkozóan, amennyiben itt a befektetéseket szeretnénk ösztönözni, akkor nincsen most ugye egy pontos ára a széndiokszidnak, úgyhogy ezért van szükség a backloadingra, de ön is tudja, hogy a parlamentben és a tanácsban is az emberek nagyon, nagyon is attól félnek, hogy munkahelyeket veszítünk el, és hogy ugyanakkor Európa kereskedelmi szempontból hátrányos helyzetbe kényszeríti magát. ugyanis nem tudjuk megvalósítani 2015-ig azt a egyenlő feltételek mentén a partnereinkkel szembeni helyzetet. Tehát mik azok az érvek, amelyek önöket megpróbál, tehát amivel önök is érvelnek, hiszen itt Fontos az, hogy további befektetéseket tudjunk eszközölni az alacsony szénfelhasználású technológiákba. Talán Karl-Heinz Florencnek is vannak hasonló kérdései, de nem tudom, hogy önöknek mi, az a vélem, mi a véleménye erről, és önnek, mint biztosnak mi a véleménye erről. Köszönöm szépen Krisz Davis a kérdéseket, következőként Szatu Haszi szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztosnak is, hogy eljött. Egy kicsit szélesebb kérdéssel kezdeném. Ön beszélt arról, hogy döntések születtek a csúcson, és uh, a tanács üdvözölte a bizottság zöld könyvét, és 2030-ra célkitűzéseket kér a tanács. Nem tudom, hogy nincs-e szükség már most az év előtt jogalkotási javaslatokra 2030-al kapcsolatban. Ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a teljes kérdéskör kicsit bizonytalan marad, elég hosszan. És a piac részéről az egyik üzenet pont az volt, hogy a célkitűzésekkel kapcsolatban egyfajta biztonságot, vagy egy biztos helyzetet szeretne látni a piac. Ami pedig a strukturális problémákat illeti az ETS-en belül, ön Beszélt a széndiokszid kibocsátási célkitűzésekről a teher, illetve személygépjárművek tekintetében. Itt 2025-ös célkitűzésekről beszélünk. Én egész egyszerűen azt szeretném tudni, hogy vajon a bizottság támogatni fogja-e ezt a gondolatot a tárgyalások során. Szerintem sokkal hatékonyabb lenne, hogyha mutat, utat mutatnánk az autóiparnak, és az, mint hogyha tovább várnánk különböző javaslatokra a következő évek során. És aztán végül, hogy mi is a helyzet a hajózási kibocsátásokkal kapcsolatban. Hiszen legutoljára arról beszéltünk, hogy először az évnek első felében a bizottság fog javaslattal előállni. Nos, hát ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy hogyan is áll a helyzet. És végül egy gondolat, nem is annyira kérdés, az iko ban mi történik a légiközlekedéssel kapcsolatban. Én nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság nem fogja feladni az európai megközelítést, illetve azt, hogy a kibocsátás kereskedelmet a teljes repülési távra vonatkoztassa, és nem úgy kellene számolni, mint ahogyan azt az Egyesült Államok vagy mások javasolták. Ez azt jelenteni, hogy a nemzetközi járatoknál csak egy kis részre vonatkoznának a kibocsátási adatok. Köszönöm szépen, Szató ezzel a koordinátorok kérdésköre lezárult, és most megadom a biztos asszonynak a szót, hogy a felmerült kérdéseket megválaszolja. Köszönöm szépen. Először az utolsó kérdésre adok választ. A bizottság nem ad fel semmit a zikau ban azonban a bizottság azt teszi, amit tehet a tagállamokkal karoltve. Próbáljunk meg a lehető legjobb, legtöbbet kihozni ebből a dologból. Persze nem könnyű kompromisszumokat találni, sikerült azért valamilyen előrelépést kicsikarni az ellenfeleinkből, az IKO-ban, de azt is el kell mondanunk, hogy a partnereinknek az ICAO-ban nem tetszik az európai regionális séma, helyette egy globális sémában gondolkodnak. Richard Széber és Linda McEwen is a backroadingra utaltak. Én azt hiszem, hogy kompromisszum készek vagyunk, és megvárjuk, hogy a parlament belső folyamataiból mi fog kijönni. Én nagyon reményteljes vagyok. Mi természetesen nyitottak vagyunk, bármiféle új gondolatra. Linda van Kínára is utalt. Én azt hiszem, hogy ebben az öt éves tervben most először valóban valamiféle klímára vonatkozó célokat fogalmazott meg, de itt ennek az igazi újdonsága az az, hogy a minisztériumokban, illetve az egyetemeken felelős személyeket neveztek meg és igazából azon gondolkodnak, hogy kellene-e a kibocsátásoknak egy tetőt szintet megállapítani, És ezzel kapcsolatban meg kell várnunk, hogy mi jön ebből ki, ezt még senki nem látja most. Kínában sem tudnak többet erről az egészről, mint mi itt. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a legérdekesebb talán az az, hogy Kína részére pontosan ez a két kulcsfontosságú kérdés, hogy kell-e tető, és mikor fogják megállapítani a legmagasabb szintű kibá, kibocsátási szintet. Sánkhájban és Csingcsingben is újabb és újabb kísérleti tervek valósulnak meg, és 2016-ra egy kínai szintű, Kína szintű, Kínán belüli mm, kibocsátás kereskedelmi rendszert szeretnének létrehozni. Azután a hatásvizsgálatokat még meg kell néznünk. Chris Davisnek azt tudom válaszolni, hogy igen. Bárki gondolkodhat hangosan. De az, amire ön utalt, arról bizony több érintett fél is beszél nyíltan. De szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az NER 300 esetében egy második időlejárat lesz, azt hiszem július elejére esik ez. Mi a helyzet a tanácsban, a backloadinggal kapcsolatban? Nem hiszem, hogy bármi újat tudnék mondani a témában, de természetesen érdekesség volt az, amikor a német vezetőségtől hallhattuk, hogy esetleg ők is támogatnák, de az is világos volt, hogy mindez természetesen a német választások utáni időszakban sokkal könnyebb lesz majd. A különböző kormányokkal való kapcsolataimból az derült ki, hogy a backloadingot a többség támogatja azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy hol vannak az igazi problémák, de hát itt most az ír elnökségen a sor, nekik kellene válaszolniuk arra, hogy a tanácsban egy formális szavazást kívánnak-e tartani, és ha igen, akkor mikor. Szatu Hassi 2030-ra vonatkozó jogalkotási javaslatok. Nos, hát a zöld könyvben nem döntöttünk arról, hogy mi lesz a következő lépés. De az biztos, hogy a következő lépés még az év vége előtt meg fog valósulni, de a konkrét jogalkotási javaslatokról nem született döntés. De egy dolog nagyon érdekes volt, az elmúlt héten az európai kormány és államfők azt mondták, hogy nem egy új ö, javaslatot vagy zöldkönyvet szeretnének, hanem egy konkrét javaslatot várnak. És ezzel kapcsolatban majd elkezdjük a munkát. 2025 gépjárművek. Nos, a parlament attól fél, illetve azt mondja, hogy fontos, hogy az iparágak számára is tervezhetőséget biztosítsunk, és minél hamarabb érkeznek meg ezek a felülvizsgálatok, annál jobb a helyzet az iparágon belül. Én most voltam egyébként, most jövök a versenyképességi tanácsról. Bizonyos tagállamok azonban úgy gondolják, hogy egy későbbi review az jobb lenne, de én mindig is úgy tudtam, hogy az autóipar egy 7 éves ciklusban gondolkodik, és hát már nem sokára, már a 2020 utáni időszakra kezdenek el tervezni. Remélem, hogy mindenkinek a választ megadtam. Áttérünk a kérdések második körére. Felolvasom, hogy kijelentkezett Péter Lize Jólajnán, Bász Eichhaut, Boris, Boguszláv Szonik, Jolanta Hübner, Krista Klász és Dányi Jörgenzen utolsóként, de nem utolsó sorban. Nem tudom, hogy elfelejtettem valakit, nem. Akkor Péter Lize kap szót elsőként. Köszönöm, elnök úr és köszönöm a biztos asszonynak is az elmondottakat. Kezdjük a végén. A széndiokszid és a személyautók összefüggés rendszerében, 2020-as célokról beszélt. Számunkra, vagy legalábbis a bizottság többsége számára a 2025-ös célok most az aktuálisak. Az előadónk a tanácssal tárgyal, és állítólag a bizottság mindenképpen fogja ezeket majd javasolni, ezeket a számokat, tehát miért ne lehetne őket beírni majd a jogi szövegekbe. Az utóbbi évben többször is megéltem azt, hogy amikor már éppen a cél előtt állunk, akkor hirtelen megtorpanunk, nek van valami pszichológiája, érdekes lenne a 2020-as, 2025-ös célokat reálisan kezelni. Az USA-ban már rég beszélnek ezekről a dátumokról, sőt, jogi értelemben kötelezően már ki is tűzték a céljaikat. Mi persze a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést elsősorban, és a környezet szempontjából. De úgy tűnik, hogy egyre nagyobb az olló a tényleges fogyasztás, és a megadott fogyasztás között. Mindig vannak trükkök, amiket egyes kreatív emberek kitalálnak, és ezek egyre távolabb kerülnek a legalitás mezétől. Jó lenne, hogyha Ulman kolléga támogatni tudna engem abban, hogy amilyen hamar csak lehetséges, egy nemzetközi revízió induljon el ebben a témában, mert ez egy nagyon komoly és az egész emberiséget érintő kérdés, és egyfajta érték kérdés. Hogy az órát most megállítsuk, az airbus kapcsolatos ügy most szerintem provokáció. Nagyon oda kell most figyelni, jobban, mint valaha, hogy nehogy az a benyomás keltődjön egyesekben, a, a választások előtt különösen, hogy az ipar Kínával levelezik, és közben miután megegyezett Kínával, az európai intézményeket lobby tevékenységgel rákényszeríteni, rákényszeríteni saját érdekeinek érvényesítésére. Ezt kikérjük magunknak, le kell szögezni, hogy ez az összefüggés nem működik. Nem működhet. Jó, Lájnen, köszönöm a szót. Biztos asszony egyetértek azzal, hogy a válság idején nehéz a klímaváltozás elleni intézkedéseket foganatosítani. A célok, az intézkedések teljesen helyén valók, azonban szerintem, mert pont egy jobb iparpolitikának, egy jobb beruházáspolitikának teremtjük meg ezekkel az alapját, és így munkahelyeknek is. Az utóbbi, az utolsó csúcs találkozó azonban úgy érzem, hogy neki ment a megújuló erő energiahordozóknak. A bizottság maga is azt mondja, hogy túl drágák ezek, nem jönnek be. Szerintem nem szabad így fogalmazni. Milliárdos beruházások már az, ö, a folyamatban vannak, és pont a szereplők biztonságát szolgálják ezek. Ami az emisszió kereskedelem ügyét illeti, remélem, hogy második körben sikerül átvinni ezt, amit akartunk. Még egyszer nem engedhetünk meg magunknak egy vereséget, úgyhogy a kollégák gondolják meg, hogy hogyan reagálnak erre. Az iparnak nincs az emissziókereskedelemmel baja, inkább csak azt szeretné tudni, hogy akkor most mi lesz a CTS-ből 2020 után, milyen strukturális változásokat várhatnak, mire kell felkészülniük Ebben mi is segíthetünk, hogy megadjuk a választ, mert a megújuló energia források fejlesztése és az energiahatékonyság szempontjait mostanában kiegyszák egymással szemben, pedig ezeknek kéz a kézben kellene haladniuk. Satu Hassinak mondom, én is örülnék annak, hogyha a 2030-as célokat még az európai választások előtt sikerülne meghatározni. Ez jót tenne nyilván az európai ö, kampányoknak is, és Öttinger is elmondja, még ő is elismeri, hogy 2020 az már holnap van, és nem is holnap után. Szerintem itt három célról kell beszélni. Strasbourgban nagy nehezen végül is át is mentek ezek. Ugye a hatékonyság, az energiahatékonysági célval ki kell egészíteni megfogalmazottakat, mert ha ez nincs így, akkor nincs értelme az erőfeszítésünknek. Nemrég jártam Berlinben egy elektromos autókat bemutató konferencián, és 2020-ig 1 millió elektromos autót akarnak építeni. Hogy fogjuk majd az kereskedelmet kezelni, ha hirtelen tömegesen már az autók nem fognak széndiokszidot kibocsátani. Ugye az elektro, illetve az üzemanyagcellás autók világában át kell majd értelmezni mindent, sőt a napenergia is most már felmerül, mint az autók meghajtó eré. úr. Thank you, uh, Commissioner Hedegaard, for, for your introduction. Köszönöm szépen Nos, hát én nem gondolom, hogy túl hosszan kellene az ETS backloadingról beszélni, mert ismerjük az érveket, és várjuk, hogy minél hamarabb kompromisszumra tudjunk jutni. Richard Zébernek köszönöm a munkáját, mert ő az, aki a kompromisszumokkal foglalkozik. És egészen máshogy áll a helyzet most, mint másfél hónappal ezelőtt. Én most én inkább arról szerettem volna kérdezni a biztost, hogy Először is Linda kérdését a fenntarthatóságról a biomassa tekintetében nem válaszolta meg. De azt hiszem, hogy ha nem veszük figyelembe a biomassa széndiokszid kibocsátását, akkor nagyon világos, hogy szükség van erre, és a bizottság mégsem, mégis megmakacsolta magát, és ebből a szempontból a DG Energy felé sokkal keményebb fellépést kellene mutatni. Azután vannak itt még más érdekes kérdések is. Tajáni biztos júniusban egy acélipari cselekvési tervel áll elő. Én azt várom, hogy ebben lesznek majd az ArcelorMittal kapcsolatban nagyon érdekes dolgok, mert például ők semmit sem fizettek egészen mostanáig, és nagyon világosan ez meg fog jelenni szerintem ebben az acél cselekvési tervben, hogy ők továbbra sem kívánnak részt venni ebben a, ezen a piacon. A probléma az az, hogy már a, sem az autóipar, sem az építőipar nem tudja az újabb acéltermelést felszívni, éppen ezért a fenntartható iparágak azok, a fenntarthatósággal foglalkozó iparágak azok, amelyekből várja most az acélipar az újabb boomot. de nem szabad, hogy erről, ezzel a kérdéskörrel Tajani úr egyedül foglalkodjon, ne engedjük át neki ezt a területet. Aztán a DJ Climate, illetve a DJ Competition közötti összefüggések, vagy munkamegosztás kérdése, hiszen itt a nukleáris energia témája megint felmerül, mert mindenki a megújuló energiaforrásokról beszél, de az EDS-sel együtt a brit kormány most éppen egy 40 éves energiagarancia, energiárgaranciáról tárgyal, úgyhogy ezzel kapcsolatban biztos, hogy a DG Competition is majd elmondja a saját véleményét, de szeretném azt hallani öntől, hogy meg fogja akadályozni azt, hogy ez a nonsens megtörténjen az Egyesült Királyságban. Következő hozzászólunk Boguszláv Szonik. Köszönöm szépen. Amikor a backloadingról beszélünk, akkor az az érzés alakult ki bennem, hogy két különböző politikai világban élünk. Áprilisban a parlament ugyanis visszautasította a plenárison ezt a témát. Most ez a javaslat visszajött hozzánk. Nem gondolja azt, hogy ez mintha megsérteni az Európai Parlamentet? Mit vár mégis? A, egészen addig ö, szavazásra fogja bocsátani ezt a témát, amíg nem kapják meg azt az eredményt, amit szeretnének? Az első olvasati megoldás nem kapott kell a többséget, úgyhogy visszautaltuk a szakbizottságba. Jolanta Hübner a következő hozzászóló. Köszönöm szépen csatlakozom ahhoz, amit az előttem szóló mondott. Szívesen tudnám, biztos asszony, hogy miért nem vonta vissza a javaslatát, ami a 900 milliót illeti a backloadinggal kapcsolatban, és nagyon szívesen tudnám, hogy mit javasolna arra az esetre, hogyha backloadingos javaslat nem megy keresztül. Az új strukturális javaslatai hogyan fognak kinézni? Ez az, ami minket érdekelne. A parlament nem mutatkozott hajlandónak a jövőbeni piaci beavatkozásokra, és hogy hogyan tudjuk a backloadinggal a klímavédelmet előre vinni, Nos, ezzel kapcsolatban ön április előtti ülésünkön azt mondta, hogy a szindioxid kibocsátási értékek Európában 2017-ig csökkentve kell, hogy legyenek. Két hónap telt el azóta, be tudna esetleg arról számolni, hogy mi a jelenlegi helyzet. El fogjuk tudni érni a 20%-ot? A parlament az javaslatot elutasította, és világosan hangot adott annak az álláspontjának, hogy a backloading túlzottan nagy piaci beavatkozás lenne, amely ráadásul nem oldja meg a problémát. Tehát mit javasol arra az esetre, hogyha ezt a javaslatot a parlament még egyszer elutasítja újra, harmadszorra, és beterjesztik a parlamentnek, vagy esetleg konkrét javaslatai vannak a 2020-as éven túlmenően is. Köszönöm szépen, amit Jolanta Hibner mondott a backloadingra, az érvényes a bioüzemanyag irányelvre is. Az embereket vonjuk be a dolgokba. Ne a célokat, hogyha nem a célokat, hanem az intézkedéseket változtatjuk nagyon gyorsan, akkor ez az emberek rosszul veszik. A bioüzemanyagokról azt mondja, hogy azok fenntarthatóak, ezt a véleményét osztom a fenntarthatósági kritérium a harmadik országokból származó importra is érvényes kell, hogy legyen. Az európai agrárgazdasággal kapcsolatos követelményeket nekik is be kellene tartaniuk, véleményem szerint. Az én kérdésem, ön nyilván hallotta, hogy itt is megosztottak a vélemények, de azért nagyon is vitatár, az ön, ön javaslata mégiscsak nagyon vitatárgyat képez, és nem támogatják. Az a feltételezés ugyanis, hogy nincsen benne innováció, és a fix, számszerűleg meghatározott értékeket nincsen lehetőség változtatni. Valahol olvasom, hogy Németországban a legjobb biogáz eh, innováció kitüntetést kap. Hogyha azonban számszerűsítünk bizonyos dolgokat, akkor ott már nincsen rugalmasság, nem tudok beruházásokat jobbá tenni. Úgyhogy kérem, hogy ebbe a vitában kicsit legyen nyíltabb, és bizonyos tényezőket gondoljanak át, és mindig az aktuális, éppen időszerű dolgokkal foglalkozó. Most rendelkezésünkre állnak a globális, éves szintű számítások a kibocsátásokkal kapcsolatban, és látjuk évente a földhasználat változását is, az indirekt földhasználat változást is, ezt is évente újra kell számolni, és kérem, hogy az ezzel kapcsolatos modelleket velünk együtt gondolják újra. Zárásképpen pedig Dani Jörgensen kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a biztosnak is. Amikor a backloadingról beszélünk, a jelenlegi helyzet nehézsége az az, hogy ez megakadályoz bennünket abban, hogy példát mutassunk a világban. Mit tudunk ugyanis bizonyítani akkor, hogyha még itt Európán belül sem vagyunk képesek megtenni a dolgunkat? Ez biztos, hogy más partnereinktől is ezt a visszajelzést kaphattuk, de jó lenne tudni, hogy ők mit gondolnak pontosan, hogy mi is történik Európában. Egy Európai Uniós stratégiára van szükség a jövő évi Párizsi találkozó előtt, és világos az is, hogy ezt minden évben elmondjuk, hogy az Európai Unió sajnos nem egy hangon beszél. Nem tudom, hogy esetleg egy másik stratégiát el tudunk-e fogadni most, amivel végre egyszer közös nevezőre tudnánk jutni és ezzel tudnánk a tanácsban is nyomást gyakorolni, hozzanak döntést azon keresztül, hogy szavazzanak bizonyos kérdésekről. Ez fontos. Voltunk már olyan helyzetekben is, amikor egy ország blokkolta az egész Európai Uniót egy-egy témában. Remélem, hogy ez most már a múlté. És végül, mi az ön véleménye az a kapcsolatban, hogy továbbra is a két, két fokon belül tudunk maradni, Itt ugye Ausztrália is ebből a szempontból fontos partner, hiszen az Európai Uniós jogszabályok az ENSZ által végzett, a klímapanel által végzett kalkulációkon alapszik, Most ugye az öt, a 450-hez képest most 400 ppm-nél tartunk, de hogyha nem sikerül alapvető változást elérnünk, akkor nem fogjuk tudni a két fokon belül a célt teljesíteni. Köszönöm szépen. Azt gondoltam volna, hogy nem gondoltuk volna, hogy 21 szó ekkora fejtörést okoz eh, a backloading dolga. De hát látjuk, hogy itt a hozzászólásoknak a spektruma nagyon széles a szakbizottságban. Most az a lényeg, hogy az a nem elutasított, hanem a szakbizottságban visszautalt backloading javaslatot egy második szavazás eh, eh, során rendbe tegyük. A második szavazáskor a plenárison nem volt többség, most akkor lesz gyakorlatilag egy második első olvasat, e, és akkor konstruktívan együtt működünk abban, hogy az elutasító képviselők aggodalmai mondjuk e, megoldást nyerjenek egy kompromisszum formájában a javaslatban. Izgalmas időszak lesz, és nagyon remélem, hogy produktív termékeny időszak lesz előttünk. Most egy hatalmas uh, információs folyamattal kell szembenéznünk. Van itt uh, eh, Trajani biztosnak az a acélipari cselekvési terve, amit várunk. Én Németországból érkezem. Ott a szélipar a másik legnagyobb acélipari, uh, acélipari uh, vevő. Tehát uh, azt látjuk, hogy uh, 80-as években elindult már ez a folyamat négy emberrel, a 80-as években négy foglalkoztatottal, és most már több mint tízezret foglalkoztat ez a szektor. Aztán itt van a 80-as években gyengélkedő eh, hajózási ipar, eh, Európában ipara van szükségünk, ugyanis ez biztosítja a jólétünket, és valamennyi ipari szektorra szükségünk van, úgyhogy én nem akartam sosem a jó és a rossz szektorokra, a barna és a zöld szektorokra osztani az ipart, hanem azt gondoltam, hogy a rossz szektorokban inkább érjünk egy javulás, és az ipar biztosítja a jól létet, és néha az általunk általunk használt megfogalmazásokban meg kell keresni a közös szavakat, az átfedéseket. Megadom a záró szóhoz önnek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Különösen Péter Lizének az óra megállításával kapcsolatban elmondott mondatait. Ez egy világos üzenet volt. Jó Lájnennek válaszolva. Az az igény, hogy 2030-ra vonatkozóan a célok már megfogalmazódjanak a jövő évi parlamenti választások előtt. Nos, ezt én úgy értelmezem, hogy a múlt heti tanácsi következtetések azt mondták ki, hogy 2014 márciusában vissza akarnak térni erre a témára, tehát már világos az időterv. Valószínűleg nem véletlenül. Persze az ipar és az energiaipar különösen is tudni akarja a dátumokat. Nem lesz könnyű ez a csata. Még arról is vita van, hogy fel kell legyorsítani a célok kitűzését, vagy sem. De úgy tűnik, hogy a tagállamok vezetői benne vannak a dologban, úgyhogy, és persze mi is nyomjuk ezt az ügyet a bizottság részéről. Ami a strukturális opciók és a 2030-as célok összefüggését illeti. Ha kétfázisos megközelítést alkalmazunk, akkor a backloading strukturális megszilárdulást okozhat. Most, ha ez nem valósul meg, akkor ez késni fog. A valóság az, hogy a strukturális opciókról szóló vita egybeesik a 2030-as célokról szóló vitával. Tehát kiszélesedett a vita, ah, amelyben a tagállamok is kénytelenek átgondolni az árrendszerüket és céljaikat Európa, Európán belül. Nagyon érdemes egy dolgot azonban észrevenni, és ezt az elején is elmondtam már, hogy ezek az országspecifikus ajánlások valamennyi 27 országra vonatkozóan kapcsán, kiderült, hogy nem elég jó a kommunikáció. Például ugye nyilván minden politikus a munkahely, munkahely, munkahely témát próbálja minden mondatába bele fogalmazni, de és úgy fogalmaz a tanács következtetése is, hogy a zöldítésből adódó munkahelyteremtési potenciált még nem használtuk ki eléggé, tehát ezt elismerik a tagállamok is. Az más kérdés, hogy mikorra lesz ez érezhető, 2015-16-ról beszélnek. Tehát a klímaváltozás elleni politika, az energiapolitika és a munkahely politika közötti összefüggést úgy tűnik, hogy most már a tagállamok vezetői is leszögezik. Fenhut asszony úr kérdésére válaszolva, van az ön témájáról vita, gondolkodás jelenleg is, Az csak az a kérdés, hogy a biomaszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumokkal mi lesz majd elérhető. Ugye a zéró kibocsátáshoz képest az emisszió kereskedelem a másik véglet, ezen belül kell elhelyezni a fenntarthatóság kritériumát a e két véglet között. A bioüzemanyagokat is így kell értelmezni, megfogalmazni nagyon bosszantó, hogyha van már egy joganyag, azt nem alkalmazzák, de ugyanakkor azt meg el kell tudnunk fogadni, hogy állandóan új tudás tárul föl, és emiatt is változtatni kell a joganyagokat. De hát ez egy sajátos dinamika. Ön az acélipart is említi. Leszögeztük, amit ön is elmondott, hogy egyes ágazatok nagyon energiaintenzívek, és ezek félnek legjobban a versenytől. De a benchmarkingnak köszönhetően ö, megállapítottuk, hogy nem csak, hogy csökkenne, hanem nőne egyes pont ezen ágazatok versenyképessége, a fő probléma az európai acélágazatban nem is ez, nem hajlandó az acélipar elismerni, hogy a klímapolitika javára szolgál. De múlt héten is láttunk tényeket, például azt, hogy tavaly az acél exportunk nagyon megnőtt, sokkal jobban, mint az importunk ha ágazati szemüveggel nézzük a dolgokat, azzal együtt azért azt el kell, hogy ismerjük, hogy az energia ár magassága nagy gond, főleg az USA-val összehasonlítva, de nem minden ágazatot érint ez egyformán. Nem mossuk össze a dolgokat, és még az energia intenzív ágazatok is fellendülhetnek, az árak magassága ellenére, ha jók a célok. Az állami támogatási eh, struktúrák kialakításával most foglalkozik a bizottság. Egy kérdésre válaszolva. Hübner asszony vetette föl, hogy miért nem vontuk vissza a javaslatunkat. Nos, ugye a parlament a két jogalkotó intézmény egyike, és még nem volt alkalmunk megtudni, hogy a tanács mit gondol ebben a témában, és a másik oka ennek pedig az, hogy az elnök is elmondta, hogy van egy olyan javaslat, hogy ezt vissza kéne küldeni azon a részéről a Környezetvédelmi Bizottsághoz, én ezt nem látom be. Miért kéne visszavonni a javaslatunkat? Azért nyújtottuk be a javaslatunkat, mert meggyőződésünk, hogy ez a jó irány, a jó politika. Nem hallottunk még érveket, amely alapján meg kéne fontolnunk a visszavonását. A zöld munkahelyekről. asszony, a fenntarthatósági kritériumok mellé tesz kérdőjelet, azt mondja, hogy ezeket az importokra is egyformán alkalmazni kell, hogy ne okozhassanak a cégek között versenyhátrányt és diszkriminatív helyzeteket. Rendelkezésemre álló tanulmányok azonban azt mondják, és ennél jobbat eddig nem láttam, szakmai anyagot, hogy emiatt nem kell aggódni, ez sem hozza hátrányos helyzetbe az európai ipart. Jensen és mások kérdéseire talán Dánul válaszolnék. Ha megengedik. Tehát, Nem kapunk tolmácsolást a Dán nyelvből. Az USA és az EU már bevezették az emissziókereskedelmet régen, az, hogy a tanácssal ezt a kérdést egyeztetni kell, és hogy a bizottság nem tesz semmit, ezt nem tudom elfogadni. A kétfokos melegedési cél témában pedig megint csak nem értünk egyet. Múlt héten jutott el hozzám egy szakértői tanulmány, amely szerint egyáltalán nem olyan súlyos a probléma, és Berlinben egy konferencián egy Schellenhuber nevű professzor a sajtókonferencián megerősítette, hogy van felmelegedés. A tudósok többsége most már elfogadja, megerősíti, hogy igenis van, és gyorsul a felmelegedés, de még mindig vannak olyan, és ugyancsak szakmai vélemények, amelyek szerint nincs ilyen. De a széndiokszid lekötő képessége a tengereknek, mint szempont például sokáig fel sem merült. Ha a tengerek széndiokszid megkötő kapacitását sikerülne technológiailag kihasználni, akkor talán még sikerül a két fokos melekedési célon belül maradni. Három és fél éve vettem át ezt a dossziét, és azért a vélemények többsége a két fokos melegedési célt tartja reálisnak. Sajnos a tudomány sem tudott még megegyezni abban, hogy hogyan, milyen módszerekkel, modellekkel lehet legjobban modellezni a globális felmelegedést ezért torzul az, és szolgálnak a célok néha gazdaságpolitikai vagy egyéb célokat. De ez itt az arany középút is nem szabad, hogy se túlzó, se túlzottan alacsony céloknak ne engedjünk. Az európai gazdasági helyzetben Sokan nem ismerik el, hogy eleget tennénk, szerintem pedig igenis sokat teszünk, többet is, mint talán az látszik. Egyre jobban csökken a függőségünk a fosszilis energiahordozóktól, javul az energiahatékonyság Európában, csak ebbe az irányba kell tovább menni, és akkor a célok is megvalósulnak. Köszönetet mondok az védelemért felelős biztosunknak, Koni Hedegártnak az elkötelezettségéért, amivel előre halad, megoldási javaslatokkal áll elő, nem csapong más témák felett, hanem konkrét kérdéseket, konkrét témákat vet fel. Úgy gondolom, hogy a vita során, a klimapolitikai vita során azt mondhatjuk, hogy a szellem erős, de hát a hús esendő, úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy mi legyünk az esendő hús, és fontos, hogy végre átugorjunk saját árnyékünkön, lehető legmagasabbra tegyük a lécet, és átve, átugorjunk fölötte, és reméljük, hogy megfelelően ambiciózus, magas mércét fogunk felállítani. A gazdasági válság idején nyilván nem mindig könnyű a helyzet, de meg kell, hogy nézzük az ilyen fontos témákba, hogy lépünk előre. És ez nem csak számunkra fontos téma, hogyha későn cselekszünk, akkor annyira fel kell gyorsítanunk az intézkedésünket, hogy a végén nem érjük utol az eseményeket. Úgyhogy köszönjük az elkötelezettségét, köszönjük a munkáját, és amit mi a magunk részéről megtehetünk, az az, hogy gondoskodunk arról, hogy a a kapcsolatos javaslat sikerrel legyen koronázva. Úgyhogy köszönjük szépen, és a legjobbakat tesszük majd, amit tudunk.